Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az összes tisztelt képviselőnek, akik részt vettek ebben a meghallgatásban. Mindenkinek hálás vagyok a kérdésért, kivétel nélkül megkíséreltem megválaszolni ezeket legjobb tudásom szerint. Amiről biztosíthatom önöket, az az, hogy lelkes vagyok, és az a szándékom, hogy a Juncker úr által kijelölt hatáskörben dolgozzak. Határozottan hiszek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, határozottan hiszek abban, hogy az Európai Unió vezető szerepet tölthet be a zöld növekedésben. Ezt hiszem. És azt hiszem, hogy a megőrenergiák terén is vezető szerepet töltünk majd be, ha tovább fejlesztjük az ágazatainkat, és olyan kereskedelmi megállapodásokat tudunk kötni, amelyek értelmében nem kell harmadik országokba kihelyezni a termelést, hanem egy európai ipar jöhet létre. És határozottan hiszem azt is, hogy az európaiak képesek vagyunk arra, hogy teljesen összekapcsolt energetikai hálózatokat tudunk létrehozni, és egy átláthatóan működő energetikai belső piacot. Ezzel fogok foglalkozni, és számítok az alelnök együttműködésére. A foglalkoztatási versenyügyi energiauniós biztos együttműködésre fogják koordinálni a munkát a többi biztossal együtt, de mindenek előtt, tisztelt képviselők, szeretnék számítani ennek a parlamentnek az együttműködésére, és teljesen számíthatnak rám, hiszen parlamenti képviselő voltam 13 évig ezen, ebben a parlamentben. Ismerem ezt a parlamentet, tudom, milyen volt az, amikor itt ültem a padsorokban, és bizalmat kérek önöktől, ezt szeretném én önöknek visszaadni úgy, hogy állok a rendelkezésükre, átlátható szeretnék lenni a parlamenttel, tájékoztatni fogom a parlamentet. El akarom kötelezni magam olyan hatástanulmányok kidolgozása mellett, amelyek nagyon szigorúak és megalapozottak gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontból. Azt is szeretném, hogy a polgárokkal való konzultáció állandó legyen. De mindenek előtt azt szeretném, hogy az Európai Parlament részt vegyen a bizottság projektjeinek kidolgozásában a legelső pillanattól kezdve. Úgy, hogy kéz a kézben haladhassunk, amikor fontos kompromisszumokat keresünk, hiszen a kihívások, ezt, a kihívások rendkívül nehezek. Vezető szerepet kell betöltsünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, egy hangon kell felszólalnunk a tárgyalások során, amikor az üzemanyagokat beszerezzük, és be kell bizonyítanunk azt, hogy az Európai Unió sokkal több, mint a 28 tagállam összessége. Én elkötelezem magam amellett, hogy ezt meg fogom tenni. Két kitűnő főigazgatóság támogat majd, önök ismerik, az ITRE bizottság dolgozik az egyikkel, az ENVI bizottság a másikkal. Kitűnő közalkalmazottak vannak az Európai Unióban, akik a legjobb intellektuális kapacitással bírnak, ezek itt vannak az Európai Unióban. Úgyhogy dolgoznunk kell, koordináltan. Tudom, hogy egyeseknek vannak fenntartásaik, azért mert a két tárcát egybe olvasztották, de szerintem ez egy óriási lehetőség, ugyanis kiegyensúlyozott kezdeményezéseket fogunk kidolgozni, kezdettől fogva ezek nagyra törők lesznek mindig, és biztos vagyok abban is, hogy ha együtt tudunk működni a jelentős kérdésekben, akkor a legégetőbb problémákra választ tudunk adni. A jövő nemzedékei megérdemlik azt, hogy a környezet biodiverzitását megőrizzük. Nem azt érdemlik meg, hogy kitegyük őket a különböző éghajlati eh, katasztrofák eh, válságának és fenyegetésének, azért mert passzívak vagyunk. De ott van az a 25 millió munkanélküli Európában, nekik is versenyképes eh, iparra van szükségük, gazdasági növekedésre, olyan környezetvédelmi normákra, amelyek a növekedést szolgálják. És ez egy nagyon nehéz egyensúly, egyáltalán nem könnyű ezt megteremteni, és tisztában vagyok azzal, hogy ez mekkora kihívást jelent de elkötelezem magam itt önök előtt, amellett, hogy ezt garantálni fogom méghozzá az önök együttműködésével, mindannyiuk együttműködésével. Ezért állok rendelkezésükre, amennyiben bizalmat szavaznak nekem, és mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek köszönöm a részvételét itt a mai meghallgatáson. Uh, Köszönjük szépen a biztos jelölt úrnak. Teljes mértékben sikerült betartani az ütemtervet, de kollégák, kaptunk néhány információt. Néhány információt kaptunk, különösen az ENVI szakbizottság részére szól ez, ezért Levi a kollégám adja meg a szót. Köszönöm szépen, Jérzsé. Köszönöm én is az összes képviselőnek a kérdést, illetve köszönöm a válaszokat a biztos jelölt úrnak. A következő közlendőm van. Az ENVI szakbizottság koordinátorai közösen értékelni fogják az elhangzottakat 10 és 11 óra 30 között holnap délelőtt és 11.30-tól 12.30-ig közös ülést tartunk az ENVI szakbizottság, illetve az ITRE szakbizottság koordinátoraival, tehát ez egy közös ülés lesz. Köszönöm még egyszer, Buzek úr. Kollégák, tehát az ITRE szakbizottság részére vonatkozó információ világos volt. A legfontosabb azonban, hogy a következő meghallgatás Délután 1 óra 30-kor lesz. Hadd mondjam el, nagyon hálásunk, hálásak vagyunk az európai polgároknak, akik a parlament internet oldalán követték a meghallgatást. Köszönjük minden jelenlevőnek, és köszönjük a biztos jelölt úrnak is. Még egyszer köszönöm.